Hölgyeim és uraim, az egyes munkacsoport munkáját ezennel megnyitom. A állampolgári jogok előmozdításáról szeretnénk beszélni, a jogok és értékek Európája az alcímünk. Pierre Killet, a társ elnököm, aki a francia nemzetgyűlést képviseli. És most uh, szeretném megkérni Pierre Lequier urat, kollégámat, jól ejtettem nevét is, hogy nagy szolidaritásban társ vezessük az ülést. Egy rövid bevezetőt tartanék a munkacsoport témájáról, utána pedig megnyitjuk a vitát. Az ülés végén pedig López Aguilar úr, az előadó, levonja a vita következtetéseit. Tehát ez lesz a délután napi rendje. Tehát Lökié úr, elkezdeni? Uh, merci, Sophie. Köszönöm, Sophie Intveld. Azt szerettem volna elmondani, hogy ez a munkacsoport nekem rendkívül fontosnak tűnik. Mégpedig azért, mert amikor Európáról beszélünk, akkor gyakorta pénzről, a gazdaságról van szó, az illegális bevándorlás elleni harcról, stb. stb. De nem beszélnek az emberek az értékekről. És úgy gondolom, hogy Európa az értékeken alapul, és alapult. A közösségi vívmányok, ahogyan azt rendkívül technokrata módon aki kommunoternek neveztek, az a tény, hogy 27 ország a jogalkotás segítségével megegyezett, mégpedig közös értékek segítségével. Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy az állampolgárokhoz szóljunk. Az a tény, hogy vannak közös értékeink, van az, e az Emberi Jogok Európai Bírósága, illetve az Emberi Jogok Kartája, olyasmi, ami erőteljesen él az állampolgárok szívében. Azt gondolom, hogy a szabadság, biztonság, igazságosság térségének létrehozásán túl rendkívül pozitívan kell együttműködnünk Stockholm segítségével, azon hatáskörökkel élve, amelyekkel a nemzeti parlamentek, az Európai Parlament bír ezen a téren, és azt gondolom, hogy beszélnünk kell az állampolgárok jogairól is, és szerintem a vitát fel kell emelni, és az emberek szívéhez kell szólni. Vannak értékek, vannak a jogok, amelyekkel Európa rendelkezik, és amelyekkel a többi kontinens nem rendelkezik. Gyakorta beszélek fiatal európai állampolgárokhoz, és mindig elmondom, hogy az egyik feltétel az Európai Uniós tagságnak például a halálbüntetés eltörlése és hogy minden európai ország, vagy legalábbis azok, akik be akarnak lépni Európába, úgy döntöttek, hogy eltörlik az halálbüntetést, ami most már a világ nagyon sok országában sem létezik. És szerintem továbbra is győznünk kell ezen a téren a világon. Úgyhogy azt szeretném elmondani, hogy Szofival közösen fogjuk levezetni ezt az ülést, úgyhogy visszaadom neki a szót, hogy ő adja meg a szót először a hozzászólóknak, és már is van egy hozzászólónk. Kális úr. Köszönöm szépen! Ami az én ö, bevezetőmet illeti, azt hiszem, hogy abban a reményben, hogy lesz elég megvitatandó témánk ma délután, mert ha mindenki egyetért, akkor csak egyszerűen hazamehetünk. Úgyhogy jó, ha vitázunk. Amikor az európai értékekről, jogokról beszélünk, akkor biztos vagyok benne, hogy pont elég az a téma, amit megvitathatunk. Próbálok egy kicsit provokatívan fogalmazni, hallgattam néhány hozzászólást az előző plenáris ülésen, és voltak, akik azt mondták, hogy Európának nem kellene semmit sem mondani az értékekről, alapjogokról, mert hát ez nemzeti hatáskör. Európa csak maradjon a technikai, szakmai kérdéseknél, a belső piacnál, stb. Én alapvetően nem értek egyet ezzel, mert Európa, ha valamiről szól, akkor értékekről. Európát nem közös piacként alkották meg, ez csak egy eszköz volt, hogy elérjük az európai értékeket. Az értékekről folytatott vita soha nem könnyű. Nemzeti tagállamok nélkül sem. Amikor az ember a vallásszabadságról, a magánszféráról, azonos jogokról, női jogokról, a homoszexuálisok jogairól, a szólásszabadságról, a kisebbségi jogokról beszélünk, mindig kényes kérdésekről beszélünk, és igen, ö, heves vitákat ö, eredményeznek mindezek. De azért, mert közösek az értékeink saját hazáinkban. És ha tovább akarunk lépni a 21. század Európájába, akkor közös európai értékeket kell megalapítanunk. Mert mindig próbálok egyszerűen fogalmazni, hogy körülbelül fél évszázadon keresztül Európát diplomáciai tárgyalások építették, és ez nagyon jól működött. Úgyhogy beszéltünk az agrárpolitikáról, a kvótáról, strukturális alapokról, költségvetésről. Ez könnyű. Itt lehet tárgyalni. És a nemzeti képviselők végülis a nemzeti érdekeket képviselve vitatkozhatnak. De amikor értékekről van szó, nem lehet tárgyalni, nem lehet kvótákat kiosztani az országok számára, hogy hogyan diszkrimináljanak a homoszexuálisokkal szemben például. Tehát az értékek más káposzta. Nem mindig egyszerű dolog, nem mindig könnyű vitázni erről. Ha azt akarjuk elérni, hogy Európa egyhangon szóljon a világ többi részéhez, a közös kül- és biztonságpolitikát akarunk, hogyha együttműködést akarunk a rendőrségi és igazságszolgáltatási szférában, akkor egyszerűen nem lehet csak terrorista ellenes politikákat létrehozni, ha csak nem beszélünk az értékekről. Nem lehet együttműködést kialakítani a rendőri szervek, az igazságszolgáltatói hatóságok között az értékek megemlítése nélkül. Amikor a keret határozatot hoztuk meg a rasszizmusról és xenofóbiáról. Mindenki elmondta, hogy hogy gondolkodik ezekről. Az általános elveknél nem volt gond, de amikor a gyakorlatba való átültetésről volt szó, akkor egy dolog végül is nagyon nehéznek bizonyult, ez pedig a holocaust megtagadása. Vannak olyan országok, ahol ez bűncselekménynek számít. Másokban azonban bűncselekménynek minősíteni, a holokausztot a vallásszabadság megsértésének minősülne. Úgyhogy végül is még az ilyen témák tárgyalása során is kell az értékekről beszélni. Aztán vannak nagyon sok, vannak konkrétumok is a napi rendünkön. A jelenlegi tagállamok, amelyek megsértik az alapvető jogokat, és akkor azt mondják az emberek, hogy na hát Európának semmi köze az értékekhez, meg az alapjogokhoz, ez nemzeti hatáskör. Ez nem igaz. Először is a szerződéseinkben lefektettük az alapvető értékeket, amelyeken nyugszanak politikai, politikáink. A hatos cikk tartalmazza mindezt, és annak érdekében, hogy ez csak szájártatás legyen, létrehoztuk a hetes cikket is, ami az a jogi eszköz, amelyhez fordulhatunk, hogyha a tagállamokat arra akarjuk kényszeríteni, hogy a hatos cikket tiszteletbe tartsák és akiket még mindig nem sikerült meggyőznöm, el szeretném mondani, hogy ha azt mondják, hogy az alapjogok nemzeti hatáskörbe tartoznak, akkor miért akarjuk azt a jelölt országoktól, hogy ezeket tiszteletbe tartsák? Miért van az például, hogy ragaszkodunk ahhoz, hogy a jelölt országok tiszteletbe tartsák a média, a szólás szabadságát? És ugyanakkor nem ugyanazokat a normákat követeljük meg a már tagállamoktól. Ha erkölcsi uh, magasabb rendűségünket akarjuk hirdetni a világon, akkor mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezeket az értékeket tiszteletbe tartjuk. Remélem, hogy lesznek, akik alapvetően ellent mondanak nekem, mert akkor legalább lesz egy kis vita. Nos, ennyit szerettem volna elmondani. Előadó úr nem volt itt az elején, én azt javasoltam, hogy megnyitom először is a vitát, és aztán ön, mint előadó a végén összegezne és levonná a következtetéseket, természetesen, hogyha egyetért velem. Jó, köszönöm szépen. Nos, az első hozzászóló Richard Kális úr, remélem jól, ért, jól ejtettem a nevét, hol van Kális úr? Köszönöm, elnök úr. Elnök asszony, igazuk volt? Helyes volt? Elnök asszony. Igen, tisztelt elnök úr, egyetértek önökkel. Tehát ebben a tekintetben nem lesz vita. Ugyanakkor szeretném elmondani, hogy az én nevem Kalis egy város neve. Ennek a városnak pedig százezer lakosa van. Közép Lengyelországban helyezkedik el ez a város. Tehát lengyel vagyok, és Lökkelié úr pedig 24 olyan országról beszélt, amely elfogadta az alapjogok kartáját. Lengyelország azon három ország egyike, amely részben nem fogadta el. Én és a frakcióm, tehát a Lengyel Baloldali Szövetség tiltakozott ez ellen, azonban mégiscsak aláírtuk a Lisszaboni szerződést. A jobboldali pártok uralták a parlamentet, hangadóvá váltak a parlamentben, és a britek kivételével is egyetértettek, szerettek volna elérni valamit nekünk is amennyiben az emberi jogokról beszélünk, és az alapjogok kartája nevét viseli az anyag, akkor Lengyelország, Csehország és az Egyesült Királyság állampolgárai nem egyenlőek a többi 24 tagállam állampolgáraival. Ez pedig egy olyan helyzet, amelyben a polgárok más tagállamok bíróságai előtt szeretnék eh, igazukat érvényesíteni, de ez mégis nehéz lesz, eh, hiszen három ország nem fogadta el ezt a kartát. Nagyon szimbolikus és eh, szimptomatikus dologról van szó. Amennyiben az Európai Uniót a Polgárok Uniójának építjük, és ez a konferenciánk neve, akkor mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy minden polgárnak ugyanolyan jogai legyenek. És pedig az én országomban is ugyanolyan jogai legyenek az állampolgároknak, mint a többi országban. Hiszen az Európai Unió az a szint, az a platform, ahol a tagállamok és a tagállamok lakosainak kell kormányukat befolyásolni, hogy eh, fenntartsák az állampolgári jogokat és szabadságot. Lengyelországban még mindig vannak eh, olyan eh, hivatalok, amelyek többnek tartják magukat, mint az állampolgárok. Tehát például a titkos szolgálat úgy bánik az állampolgárokkal, mint hogyha nem is lennék jogaik. Tehát megcsapolják a telefonjaikat, az e-mailjeiket. Ezek nem történnek meg demokratikus országban. És hogyha a terrorizmus elleni harccal próbálják ezt igazolni, akkor nincs igazuk. Szeretném felszólítani az előadót, hogy ezeket a dolgokat is vegye figyelembe. Okay, thank you very much for that, and I will personally celebrate. Köszönöm szépen. Személyes örömnek fogom megélni, hogyha Lengyelország úgy dönt, hogy a kartát aláírja. Nem tudom, hogy ez az óra hogyan működik, még mindig megy az óra. Dukiev úr felszólítja a következőt. Törökországból Memecsán képviselő. Köszönöm szépen, hogy ebben a munkacsoportban felszólalhatok. Először is az alapjogi ügynökség stokholmi programról, tehát kommentárjaiból kiemelném az alapjogok mondott kommentárt. Európának büszkének kell lennie a nagy sokszínűségére, ami a kreativitás záloga. Az egység a sokszínűségben népszerűsítendő, ez a, ez a mondat népszerűsítendő, és fontos, hogy az európai kérdésekre megoldást találjunk. Másrészt, mint az Európa Tanács tagja, elmondhatom, hogy nagyon örülök annak, hogy a emberkereskedelem kérdésére koncentrál a Stockholmi program. Még egyszer emlékeztetni szeretnénk az Európai Uniót hogy az Európa Tanács egyezményt hozott az emberkereskedelem tilalmára, és kérjük, hogy az EU mindent tegyen meg ennek a támogatására, és fontos, hogy elkerüljük a párhuzamosságokat. Felkérjük a tagállamokat, hogy ratifikálják az Európa Tanácsi Konvenciót a gyermekek szexuális kizsákmányolásának tilalmáról. mint hogy itt az értékekről, illetve az Európai Unió technikai kérdéseiről is van szó. El szeretném mondani, hogy török vagyok, ez egy tagjelölt ország, és épp ezért ezek azok az alapérvédek, mint az egyéni jogok, a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok, amelyek az EU tagságot vonzóvá teszünk számunkra. Úgy gondoljuk, hogy ezek azok az értékek, melyek garantálják a stabilitást, a prosperitást és a biztonságot és azt szeretnénk, hogy népünk is kapjon ezekből az értékekből, és ez mindenkinek, az Európai Unió állampolgárainak és a török állampolgároknak is használra válik. Nagyszerűen mondta, mondja az elnök asszony, és aztán most Bosettó úr kap szót Olaszországból. Grazie, Presidente Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is engedje meg, hogy Aguilar urat üdvözöljem. Néhány nappal ezelőtt találkoztunk Rómában, az olasz szenátusban, és nagyon nagy tisztelettel adozom neki. Rendkívül érdekes beszédet tartott Rómában a szenátus előtt. Mi, szenátorok, néhány szenátort annyira elragadott a hív, hogy idáig Brüsszelig is eljöttünk, hogy még egyszer meghallgathassunk. Ez a munkacsoport az európai értékekkel foglalkozik. Most nagyon nehéz ezt nagyon nehéz ezt megragadni így résztvevők szempontjában, résztvevők részére. Ugye az ideálokról beszélünk, ezt nehéz megragadni, nagyon nehéz ezeket a konkrét valóság szintjére lefordítani. Pontos nagyon nehéz megragadni pontosan, hogy mik ezek a valóságban, mik ezek az ideálok, mik ezek az értékek. Nagyon nehéz ezt egy olyan formába gyúrni, amelyel mindenki egyet tud érteni. Hogyha a szívünkre kell hallgatnunk, akkor mindenki egyetért. De amikor a racionális logika, az e- egoizmus, a különböző pártok, a történelmi valóság, a vallások, az újszerű vallások, amiket nem mindenki fogad el. Nos, amikor ezek a kérdések fölmerülnek, akkor egy ilyen ö, munkacsoporti munka nagyon bonyolultá válik. Tehát nagyon nehéz ezekről a kérdésekről, például a bevándorlásról és a kitoloncolási politikáról beszélni. Olaszországban egy, egyetértés sikerült elérni Líbiával, így aztán az olasz hajók és a líbiai hajók együttesen lehetőséget kaptak arra, hogy visszafordítsák a Líbiából elindult menekülteket. Ez az olasz felségvizen és azokon kívül is ö, megoldható. Tehát van egy, egy, van egy olyan jogunk, hogy visszafordítsuk a menekülteket, és gyakorlatilag minden ország rendelkezik egyfajta visszafordítási, kitoloncolási joggal, hogyha határaira egy személy érkezik, azt visszafordíthatja, kitoloncolhatja. Tehát egyrésztről saját jogunkat gyakoroljuk, hogy kitoloncoljuk az illetőt, másrésztről azonban elejét veszük annak, hogy menedéket kérjen a bevándorló. Tehát segítséget adunk ezeknek a bevendő, bevándorlóknak, mielőtt bajba érnének, de azzal, annak elébe megyünk, hogy menekült jogot, vagy menekült státuszt kérjenek. Nagyon sokszor nem is tudják azonosítani magukat ezek a menekültök, menekültek. Az lenne a legjobb, hogyha Líbiában kérnének menekült jogot Olaszországtól, ez nagyon sok energiát megsporolna. Így sokkal egyszerűbb lenne a helyzet, nem kéne az európai vagy olasz hivatalnokoknak azzal foglalkozni, de talán van joga ezeknek az embereknek, vagy nem, a menekült státuszhoz. Mindenképpen jobb lenne ez, hogyha, e, hogyha ezzel a módszerrel dolgoznánk, akkor azt hiszem, hogy hatékonyabbak lennénk, és nem kéne elviselnünk azt a kritikát, amelyik nagyon sok európai ország megfogalmaz velünk kapcsolatban, hogy visszafordítjuk az embereket a nyílt tengere. Köszönöm ezt a hozzászólást. És most pedig Bergholz úrnak adom meg Svédországból a szót asszony. Köszönöm, elnök asszony. Lökélié úr fiatalokról beszélt. Véleményem szerint nagyon fontos az, hogy ezt a szempontot is kidomborítjuk, hiszen fiatal állampolgárokról van szó, akik öröklik majd a társadalmat. Azt is látjuk, hogy a fiatalok Svédországban nagyon érdeklődnek a jogok iránt. Tehát talán nem igazán európai szinten, de a saját országukban. Ez egy olyan kérdés, amelyel mindenképpen foglalkoznunk kell. Tehát mennyit eh, engedhetünk meg például az interneten? Mennyi szabadságot és hol sérülnek az emberi jogok? Szerintem a vitában erre is ki kellene térni. A személyes adatok eh, védelme, illetve a nyíltság elve ütközhet. Az Európai Unióban is figyelembe kell ezt venni. Itt Intfeld asszony néhány ellentmondásos kérdésre is utalt. Én is utalnék egy ilyenre. Az emberkereskedelemről szólnék, és az emberkereskedelem előfeltételeiről. Hiszen az, hogy a szexuális szolgáltatás meg lehet vásárolni, létezik a prostitúció, ezt kell megszüntetni. Stockholmban egy konferencia is foglalkozik ezzel a témával, és nagyon jó hozzászólásokat kaptunk. Tehát mindenképpen a két jelenség között meg kell nézni az összefüggést, tehát az, a kereslet nélkül nincsen emberkereskedelem. Tehát meg kell néznünk, hogyan lehet meggátolni azt, hogy legyen kereslet. Szerintem ezekre a kérdésekre EU-s szinten is figyelnünk kell. Egy másik kérdés, amelyről úgy gondolom, hogy nagyon lényeges, az a gyermekek helyzete. A stokholmi programban utalnak is a gyermekek helyzetére. A gyermekek eh, ellen irányuló erőszak egy nagyon eh, fontos kérdés, amelyel foglalkozni kell. Az Európa Tanácsban is eh, állandó téma ez. És például lehetne egy olyan európai jogszabály, hogy nem lehet verni a gyermeket. Tehát egész Európában lehetne egy gyermekverési tilalom. Nagyon örülök annak, hogy támogatást kaptam a gyermek bántalmazás elleni programomhoz. De most vannak olyan országok, amelyek tiltják a gyermekek testi fenyítését, bántalmazását. De ezekről a kérdésekről szerintem itt is beszélnünk kellene. Köszönöm. Elnök úr és asszony, egyetérthetek azzal, amit itt a svéd képviselőtársam mondott. Az emberkereskedelemmel úgy tudjuk felvenni a harcot, hogyha a prostitúcióval is felvezük a harcot. Svédországban létezik egy megelőző jellegű szexuális szolgáltatások vásárlására és árusítására vonatkozó tilalom az európai országoknak is ezt javasolnám, hiszen tényleg van egy visszatartó hatása. A Stockholmi programban nem igazán látom ezt, hiszen a kérdés megoldása úgy képzelhető el, hogyha megelőzzük. Tehát mindenképpen a bűncselekmények megelőzésére kellene koncentrálnunk. Ebben a tekintetben a Stokomi program meg nem tartalmaz túl sokat. Ami a nemzetközi bűnözésre vonatkozik, a határokon átnyúló bűnözésre, mindenképpen prioritás. Tudjuk a svéd baloldali párt részéről is. Nagy súlyt fektetünk arra, hogy ezen a területen is hatékonyak legyünk. Érdekes az, hogy a Stockholmi program nem tartalmaz erről szóló vitát. Tehát arról sem, hogy hogyan értékelik a helyzetet. Az alap gondolat az, hogy az ilyen nagy konferenciákon megbeszéljük a kérdéseket, de nincsenek olyan intézkedésekre javaslatok, amelyek egy új gondolkodásmódot céloznának meg az emberi jogok, az emberi magánélet eh, védelmét garantálni kell, és pedig az államhatároktól függetlenül. Az Európai Bizottság eh, közleménye számos javaslatot tartalmaz, hogy a nemzeti hatóságok és az Európai Uniós hatóságok hogyan eh, tartsák tiszteletben az emberi jogokat, tehát hogy ne történjen elnyomó jellegű megfigyelés például a személyes jogok védelme, a magánélet védelme igazából felhígul, hogyha nem teszünk ellene semmit. Pedig nagyon fontos kérdésről van szó. Amikor az emberi jogokról beszélünk, és az ide vonatkozó jogalkotásra, akkor olyan intézkedésekre van szükség, amely nem engedélyezi meg az emberi jogok megsértését. Egy ilyen konkrét példa lehetne a homoszexuálisok elleni diszkriminációt megengedő törvények az etnikai alapon, vagy a, azon esetek, amikor a nőktől megtagadják a saját testük fölött való rendelkezést. Köszönöm. Yes, thank you very much. Hát köszönjük szépen. Úgy hiszem, hogy mielőtt megadom a következő felszólalónak a szót, visszatérnék arra a kérdésre, amelyet bevezetőmben fogalmaztam meg. Úgy hiszem, hogy nagyon érdekes az egyes kérdéseket megvizsgálni, melyet az egyes felszólalók felvetettek, és azt kérdezni, hogy európai szinten milyen választ adhatunk erre, és milyen értékek talaján állva tehetjük ezt meg. Persze általánosságban változtatást kérni, ez könnyű, de amikor ezekről a kérdésekről közösen itt az Európai Unió szintjén dönteni kell, akkor heves vitákat vált ez ki, amikor közös szakpolitikákat, közös álláspontot akarunk kikovácsolni, akkor ez nem egy könnyen. De hát az Európai Unió nagy utat járt be, és biztos e kérdéseket is meg tudja majd oldani. Johannes Hübner az Österreichische Nationalráttól kap szót. Köszönöm szépen! Én is ott szeretném folytatni, amit Intfeld asszony mondott ez értékek vitájánál. Egy valamit hiányolok, az értékek vitáját meg kellene osztani a szabadságjogok és a korlátozó jogok között. Amitől az Európai Unióban beszélni szoktunk, azok a szabadságjogok, az polgárok szabadságjogát megvédte, és az állam jogait korlátozta. Ám most egy következő lépést teszünk, gondoljunk csak a svéd előttem szóló felszólalókra. Most korlátozzuk a szabadságjogokat. A szabadságjogok nem értékek, hanem azt mondhatjuk, hogy a szabadságjogok értéke abban rejlik, hogy érték semlegessé válunk. Ám amint korlátozóan lépünk fel, és tiltásokkal új értékeket jelenítünk meg, egy új minőséget jelenítünk meg, és egy világnézeti hadszintére érkezünk. Itt vagyunk már ma például a rasszizmus, az idegengyűlölet, a homofóbia, a szexuális stereotípiák, a szexizmus, a szexuális szolgáltatások felkínálása, büntető jogi tilalma, voltak éppen a korlátozó értékeket jelenítte meg, és ilyen módon az emberi jogok ellen mutató értékek diskurzusát kezdjük el, korlátozzuk az értékeket. Ezt legalábbis meg kell állapítani. Egy olyan ö, szintéren vagyunk, amely az emberi jogok megőrzése és a korlátozása területén jelenik meg, bár a megfogalmazás még mindig az emberi jogok kibővítéséről beszél. Úgy gondolom, hogy a polgárok ezt átlátják, és ilyen módon elfordulnak az Európai Uniótól. Úgy gondolom tehát, hogy az értékekről szóló vita, vitának határt kell húzni. Mondjuk azt, hogy igenis, eddig hagyjuk, hogy az önmeghatározott egyéne maga határozza meg a tevékenységét, illetve az egyéneknek hagyjuk meg azt, hogy meg eldöntsék, hogy mit penalizálnak és mit nem, mit kriminalizálnak és mit nem. Vagy mondjuk azt, hogy az Európai Parlament, az Európai Parlamentek és a tanács döntsön a penalizálás kérdéséről. Hogyha pedig ezt tesszük, akkor voltak éppen egy kvázi vallásos kabátot ölt majd az Európai Unió, egy ilyen uh, jelmezben jelenik meg, megteheti ezt, de ebben az esetben nem mondjuk azt, hogy a polgári jogokat, a polgári jogokat építjük, ki sokkal inkább korlátozunk ezeket, mondjuk meg őszintén, hogy szint vagyok, magam is, nem vagyok a polgári jogok korlátozásának barátja, és aggódva látom, hogy sok nemzetállam azonban ezeket korlátozni akarja. Kérem, ezt vegyék figyelembe, köszönöm. Flótről asszony kap szót, az Európai Parlament képviselője. Parancsoljon Flótha asszony. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, Kicsit ki szeretném egészíteni azt, amit az előttem szóló mondott az európai értékekkel és jogokkal kapcsolatban. Nos, úgy tűnik, hogy az emberek nagyon könnyen szájukra veszik a érték vagy jogkifejezéseket, de hát a jogokhoz kapcsolódnak a kötelességek is, és ez talán már kicsit jobban zavarja az embereket. Az alapvető szabadság azonban nem abszolút dolog, sem a vallásszabadság, sem a gondolati szabadság, a szólásszabadság. Ezek nem abszolút szabadságok, hiszen az Európai Emberi Jogi Bíróság döntései, ítéletei is erről szólnak, vagy ezt támasztják alá. Tehát vannak bizonyos korlátozások, de az Európai Bizottságtól függetlenül működő testületnek az ítélete mindenképpen meghatározó. December 1-től imáron más szerepet kap az emberi alapjogi karta, és azt gondolom, hogy mechanizmusokat, módozatokat, folyamatokat, eljárásokat kell kidolgoznunk, amelyek lehetővé teszik azt, hogy világosan lássuk, hogy hol nem tudjuk teljesíteni a célkitűzéseket, és mit tehetünk annak érdekében, hogy ezt helyrehozzuk. Ami ezen hiányosságokat illeti, ezt nagyon könnyű ö, dokumentálni, ezt megteszi az alapjogi ügynökség is, és el kell, meg kell próbálni elérni azt, hogy ezen mandátum alatt is ez folytatódjon. Az alapjogi ügynökség nagyon komoly ajánlásokat fogalmaz meg, ezeket vit, meg kell vitatni a tanácsban, illetve a bizottságban és a parlamentben is. Szerintem ennek egy kötelező érvényű szabálynak kell lennie tehát európai módozatokat, folyamatokat kell kidolgozni, hogy mi is tiszteletben tartsuk mindenképpen a ránk vonatkozó kötelességeket. Utolsó gondolatom. A stokholmi programban véleményem szerint nem megfelelő a menekült politikával kapcsolatos, vagy bevándorlási politikával kapcsolatos megközelítés. Szerintem ez egy eleve elhibázott dolog. Itt az Európai Unióban másképp kéne ehhez hozzáfogni. Úgy, ahogy az ENSZ különböző ügynökségei kezelik ezt. Tehát a mobilitáshoz való jogot kéne ö, tiszteletben tartani. Ez valószínűleg a szegénység elleni harc leghatékonyabb módja, és nagyon sok országban tapasztalható egyfajta kör, egyfajta ördögi kör, amely a, az éghajlatváltozással és a, és a fejlődés hiányával függ össze. Három hét múlva Kopenhágában is beszélni fogunk erről. Az jelenleg három millió ember szenvedi meg az éghajlatváltozás kárát, és 300 ezeren vesztik, élet, vesztik életüket, és ezért, fog, ezért döntött úgy az ENSZ, hogy a mobilitás útján közelíti meg ezt a kérdést. Azt hiszem, hogy a származási országokban sokkal nagyobb eredményeket lehet elérni, mint innen fejlesztési politikán keresztül magához a mobilitáshoz való jog egyfajta válasz a, a szegénységre. Tehát nem akadályokat kell gördíteni az emberek elé, hanem, hanem valamiképpen irányítani kell tudni, segíteni a migrációt. És sajnos a Stockholmi programnak nem ez a, a elképzelése erről. Sokkal inkább a kriminalizációval foglalkozik, ami pedig nagyon veszélyes. Elnök, eddig nem nagyon tartottuk be hozzászólási időt, ami veszélyes lehet, úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy tartsa be a három perces hozzászólási időt. Kukuma asszony a következő hozzászóló három perc erejéig. Ciprus. Köszönöm. Nagyon jó az, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy az emberi jogokat tiszteletben kell tartani. Természetesen Ciprus is ide tartozik, amikor emberi jogokról beszélünk. Szeretném azt is kihangsúlyozni, hogy a Lisszaboni szerződés keretében az igazságügyi és belügyek egy olyan bizottsághoz tartoznak majd, amelynek egyedülálló jogai vannak, és együttműködik majd a nemzeti parlamentek hasonló szakbizottságaival. de itt még tök, nincs meg a tökéletes ellenőrzés a nemzeti parlamentek kezében, tehát nem látnak lá, azt hiszem talán mindenre a nemzeti parlamentek, ami az Európai Parlamentben történik. Ami a bevándorlást illeti, fölmerül a kérdés, hogy Európa valóban erődként kell, hogy kinézzen a jövőben. Néhány ugyanis ezt szeretnék. De ez nem csak emberi jogi kérdésből merül fel ez a kérdés, tehát hogy az emberek emberi jogát nem tartják tiszteletben, a bevándorlókra gondolok, hanem hogy pontosan miért is kényszerül valaki arra, hogy elhagyja otthonát. Például a szegénység miatt, vagy egy háború miatt, háború üzjelőket. Az nemzeti parlamentnek meg kell védeni az alapvető szabadságjogokat Európában és ezért sem szabad elfelejteni, hogy a szabadság, a biztonság és az igazságosság csak úgy valósulhat meg, hogy ha a gazdasági helyzetet sem felejtjük el Úgyhogy mindenképpen egyszerre kell ezekkel foglalkozni, csak így lehet működőképes a Lisszaboni stratégia, és csak így lehet azt elérni, hogy a, hogy a szabadságokat, a szabadságjogokat betartsák. Tehát csak ez a megközelítés elképzelhető, mindenképpen el kell helyez, át kell helyezni a hangsúlyt, és oda kell figyelni a gazdasági fejlődésre. Köszönöm. Köszönöm szépen hallottuk a jogokat, a feladatokat, önnek joga van hozzászólni, de kötelessége három perc alatt befejezni. Kemény Győ a szó. Kedves kollégá, Belgiumot képviselem. Legalább három nagy elvvel kapcsolatban szeretném, hogyha Európa fellépne, és ezt szeretném mondani, hogy ezek az értékek nem mások, mint a szabadság, egyenlőség, testvériség. A szólásszabadságnak nincs értelme, hogyha nem más szabadságjogokon alapul, ez pedig a munkához való jog, a tisztességes lakáskörülményekhez való jog, az egészséghez, a kultúrához való jog. Tehát mind a hivatás, mind pedig a szociális kérdések terén emberhez méltó életet élni. Úgyhogy Először is mindenkinek a munkához való jogát kell tiszteletbe tartani. Ez pedig nem így van ma, még Európán belül sem. Szerintem ez a vállalatok felelősségét is felveti a magánvállalkozásokon túl az állami vállalkozásokét is. Mert ugye tudjuk, hogy Európának azon részébe helyezik át a termelést, ahol kevésbé védik a munkavállalókat, mint mi Belgiumban. És a belga elnökség során 2010 második fél évében egy állásfoglalási javaslatot szeretnék benyújtani a kormányhoz, azért, hogy európai szinten a garantált minimál bért elérjük. Tudom, hogy ez egy kicsit nehéz terminus technikus, de biztos, hogy van rá mód, hogy ezt elérjük. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, amit mondtam az előbb, hogy tiszteletbe kell tartani az eddigi eh, jogokat, amiket a munkavállalók elértek, eh, illetve azokét, azok jogára is felhívnám a figyelmet, akik bevándoroltak. Szerintem így nagyon sok problémát meg lehetne oldani, magunk között is, de a bűnözés terén is, és a szervezet bűnözés terén is. Milyen meg vagyok győződve arról, hogy csak akkor lesz ez így, hogyha konkrét döntések születnek, és még amit el szeretnék mondani, hogy az olyan jellegű irányelvek, mint a Balkánstein féle, vagy pedig a piac teljes liberalizációja, hát ha én azért elgondolkodnék ezen, és szeretném, hogyha Európa elgondolkodna szintén egy napon. Köszönöm szépen. Nök, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy nagyon rövid volt. Lord McLennan a következő hozzászóló parancsoljon. Elnök asszony. Olyan időket élünk, amelyek során a kormányok arra törekszenek, hogy együttműködjenek, amik pedig a határokon túl, annak érdekében, hogy megkönnyítsék ezt a tevékenységet, és megtegyenek mindent annak érdekében, hogy a bűnözéssel felvegyük a harcot, és le is győzzük azt. Erről többet hallottunk a terrorizmus és a kábítószerek témájában. Kevesebbet fogunk arról, hogy védeni kell az állampolgárok jogát, amire még nagyobb szükség van. Főleg arról nem, hogy milyen információ cserére van szükség, és ezt így gondolják azok, akiket érint a, a jog és a közrend kérdése. Nagy benyomást tett rám a jelentés, amely ma a vitánk tárgya, az Európai Adatvédelmi Ellenőr jelentésére gondolok, amely összegzi a nyári jelentését, amit júliusban készített, és amelyel kapcsolatban az Európai Bizottság kommunikációját veti fel az adatvédelemről, illetve az információról. Úgy vélem fontos, hogy most, amikor Stockholmról van szó, és amikor csúcsértekezett közeledik, rávilágítsunk annak fontosságára, hogy hangsúlyozni kell az adatvédelmi elveket, amelyeket explicite bele kell foglalni minden olyan jogszabályba, amely fontos a bűncselekményekkel szembeni védelemben. 2008 nyarán, júniusában a tanács úgy döntött, hogy határokon átnyúló együttműködésre van szükség. De eléggé korlátolt ez a döntés. De tudom, hogy a végrehajtás terén sokkal kevesebb történt. Fontos elismerni például azt a kritikai jellegű megjegyzést, amelyet az adatvédelmi biztos tett, amikor azt mondja, hogy a jövőbeli szükségletekre mindenképpen rá kell mutatni, ez része kell, hogy legyen az információs modellnek. A biztos hangsúlyozza azt is, hogy a jövőben, hogy amikor az információs rendszereket építjük ki, akkor a célokat is meg kell határoznunk. Én nagyon remélem, hogy az Európai Parlament is szívén viseli majd ezeket a célokat, és az Lisszaboni szerződés végrehajtását követően, életbelépését követően decemberben még inkább szigorúan gondolkodik róla. Köszönöm szépen! Szison képviselő következik. Remélem így kell kiejteni. Köszönöm. Elnök asszony, elnök úr, hölgyeim és uraim, köszönöm a lehetőséget, hoz szólhatok önökhöz. Nagyon örülök, hogy ma ezt a témát választottuk, mert legnagyobb csalódásomra a korábbiakban az európai alkotmány, illetve a Lisszaboni szerződés tárgyalása során az értékekről nem beszéltünk. És nem szabad elfeledkezni az értékek és a törvények közötti kapcsolatról, hiszen az értékek a törvények alapjai, és a törvények azért születnek, hogy védjék az értékeket. Ezért úgy gondolom, hogy nagy kár, hogy ez a két jogalkotói ö, momentum, ö, amelyet említettem, nem utalt ö, Istenre és a keresztény értékekre. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy a közös Európa létrehozásának ezek voltak az alapjai Adenauer, Gaspari és Schumann számára ma nagy problémával kell szembenéznünk. Az emberi jogoknak mi akkor az alapja, amit ugye védeni akarunk? Mert ha nem transzcendentális értékeken alapul, akkor min? Szavazás alapján? Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy a szavazások eredményei a történelem során igen negatív törvényeket eredményeztek, amelyekre aztán később nem nagyon lehetünk büszkék. Ezért aztán olyan helyzet alakult ki, ahol a nemzetközi bíróságok keresik a megoldásokat, ami nem igazán szerencsés végül is. Ezért aztán Lengyelországnak fenntartásai vannak az alapvető emberi jogok kartájának kötelező jellegét illetően. Önmagában nagyon szép dolog ez, az embernek örülni kellene, hogy az Európai Uniónak ilyen nagy céljai vannak. De a Strasburgi Bíróság közelmúltban hozott ítéleteiből látható, hogy néha negyedik generációs emberi jogokat kell végrehajtani, és Lengyelország fél az ilyen bizarr jogoktól, például a homoszexuális párok gyermek örökbefogadásától, és ezért félnek attól, hogy eltérünk az európai egyenes úttól. Úgyhogy ezért jó ha néha az ember visszatér az alapokhoz, hogy a jövőre nézve jó megoldásokat találjon. Köszönöm szépen. Elnök. Mielőtt a következő hozzászólónak adom meg a szót, szeretném hangsúlyozni, hogy Európa egyik legfontosabb alapelve a lelkiismereti szabadság. Azt hiszem az európai integráció ebből indult ki. A lelkiismereti szabadság és a vallás szabadság, ezeket védem, mint ateista és liberális. A vallás monopóliummal rendelkezik, és szerintem aki nem vallásos, annak is megvannak az erkölcsi értékeit. Hogyha ezt az ember tiszteletben tartja, akkor tiszteletben tarthatja az egész uniós értékeket én is tiszteletben tartom önt. Úgyhogy én személy szerint nagyon örülök, hogy sem az alkotmány, sem a Lisszaboni szerződés nem utal Istenre, mert ez nagyon sok mindenkit kizárna az Európai Unión belül ebből. Ezek után Senel Húri a szó Ausztria képviseletében. Igen, tisztelt elnök asszony, köszönöm főleg utolsó szavait, hiszen ezek voltak a megfelelő szavak a megfelelő időben. Hát igen, ez nagyon izgalmas. Amióta a 18. században Virginiában az emberi jogokat leírták, ahogy a francia forradalom kihirdette az emberi jogok egyetemességét, azóta elég sokat fejlődtünk, vannak munkavállalói jogok, női jogok, a nők választójoga. Közösen haladtunk ezen az úton. Ma pedig eh, az a veszély áll fenn, hogy az állampolgárokat védjük, de mégis csak egy orvelli átértelmezésben pedig elkezdjük korlátozni az alapjogokat. És hogyha azt mondjuk, hogy szeretnénk fellépni a terrorizmus ellen, akkor ne hagyjuk győzni a terroristákat azért, mert a liberális értékeinket darabról darabra feladjuk, és a terroristák malmára hajtjuk a vizet, hiszen a lényeg az, hogy megfélemlítsenek minket. Éppen ezért harcoltam ennyire a Lisszaboni szerződésért, hiszen alapvető jogokról van szó, amelyeknek megvan a gyakorlata az emberi jogi bíróságon. És elmondhatjuk, hogy például a homofóbia Európában eh, igazából eh, nem szalonképes a halálbüntetés, az idegengyűlölet nem, nem szalonképes. Itt eh, igazából óriási minőségi ugrásokat teszünk, és a Stockholmi program esetében azonban nagyon óvatosnak kell lennünk. Óvatosnak kell lennünk, mert azt mondjuk, hogy alapjogokat akarunk mindenki számára az Európai Unióban, de különbséget akarunk tenni, hogy most a mi jogaink, vagy azoknak a jogai, akik nem európai állampolgárok, csak nálunk élnek és dolgoznak. Tehát a stokholmi program ettől azért még messze van. És szerintem ezt ugyanúgy meg kell reformálni, mint mást korábban soha nem értem, hogy csak is gazdasági szempontok alapján gondolkozunk. Vannak emberek, akik itt élnek, nem legálisan, de, de pénzt fektettünk beléjük, kiképeztük őket, és most visszaküldjük őket? Ez nem csak emberileg tragédia, hanem nemzetgazdaságilag is. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió határánál ne legyen vége az emberi jogoknak. Haladó szomszédsági, jó szomszédsági politikára van szükségünk, hogy az emberi jogokat ne csak a Schengeni határon belül garantáljuk. Köszönöm. Most pedig Vertman asszonynak adom át a szót. Köszönöm. Számos tekintetben csatlakoznék az előttem szólókhoz. Nagyon fontosnak szűnik támomra, számomra a gyermekek joga. A hazámban ma olvastam egy újságban, hogy az alkotmányba beemelték a gyermekek jogait. Eddig csak elismerték a gyermekek jogait, de most már alkotmányosan is védelem alatt vannak. Azt kívánom minnyájuknak, hogy ne csak csatlakozzanak az emberi jogi kartához, hanem éljék is meg. Tehát a jogokat mindenképpen ismerjük el és garantáljuk. Egyetlen egy pontot ragadnék ki, a nők egyenjogúságát. Biztos vagyok abban, hogy nem csak a feministák értenek egyet abban, hogy ugyanazért a munkáért ugyanaz a bérjár hogyha egy nő 28%-kal kevesebbet kap ugyanazért a munkáért, akkor felteszem magamnak a kérdést, hogy hol vagyunk, hol élünk. A lényeg az, hogy ténylegesen sikerüljön elérnünk ezt az egyenjogúságot. Köszönöm. Köszönöm. Most uh, teljes mértékben egyetértek önnel hozzáfűzném, de mielőtt úgy gondolom, hogy Olson asszony már beszélt. Igen. De egy témát feltennék, felvetnék, hiszen az önök kormányai is azon van, hogy az EU szuperállásaiba kinevezze a biztosokat. Tehát 27 biztost neveznek meg, a bizottság elnöke megvan, a parlament elnökét megválasztották, a tanácsnak még nincsen elnöke, és a külügyminiszter sincs még meg, ha úgy akarják. Tehát eddig három női jelölt van, 10 százalék. Szerintem ez jellemző. Szerintem sokkal többet tehetünk. Az Európai Parlamentnek eh, meg kell szavazni a biztosok kollégiumát. Én biztos nem fogok olyan testületre szavazni, ahol csak három női biztos van. Remélem, hogy mindenki otthon eh, nyomást tud gyakorolni a kormányára, hogy legyenek női jelöltek. De én úgy eh, interpretálom, hogy Olson asszony még egyszer szót kér. Nem tudom, hogy szabad kérdezni, vagy hozzá lehet szólni? Én már beszéltem, igen, korábban ez igaz. Tehát beszélhetek még egyszer? Persze. De mások is vannak, akik szeretnének felszólalni, tehát eh, akkor nagyon rövid legyen. Rendben? Akkor törlöm. Beszélhet. De hát más is szeretne beszélni. Megígérem, elnök azt mondja, hogy nem fogom feltartani önöket. Amikor az emberi jogokról beszéltünk, akkor itt Kukuma asszony is hallottam. Hallottam a belga kolléganőt, tehát nagyon jó hozzászólásaik voltak a dolgozók jogairól, a gyermekek jogairól, de visszatérnék itt a menekült ügyre és a bevándorlásra. Hiszen a parlamentem és a pártom kritizálta a dokumentumot, és itt hallottam más kollégáktól azt, hogy nagyon jó szándékok voltak, de nem valósultak meg. Ma sokan menekülnek a háborútól, a klímaváltozástól, a szegénységtől. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy ez a politika igazából nem megfelelő most. Ezt szerettem volna kifejezésre juttatni. Tehát megvannak a különféle követelmények a közlekedés esetén, a utazási nem megvannak a Dublini szabályok, a vízum rendszerről, hogy a bevándorlást gátoljuk. A Frontex is figyelmezteti az embereket, hogy vegyék komolyabban a kockázatokat, tehát hogy nem olyan könnyű menedékjogot kapni Európában. Ezt sajnálom, hogy így van, és most be is fejezem. Merci. Köszönöm, most meg Stézl Mulbacher asszony kap szót. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én is üdvözlöm ezt a kezdeményezést, hogy Európa a biztonság és az emberi jogok térsége legyen. De az is fontos, hogy a polgárok biztonságát és a jogait garantáljuk a legfiatalabb képviselője vagyok az osztrák parlamentnek, és örülök, hogy a gyermekek és fiatalok jogait is figyelembe veszik. Az előttem szólónak is igazat adok. Ausztriában túl sokáig tartott, hogy alkotmányba kerültek ezek a jogok, de most ott vannak. Mi a helyzet az európai térségben? Tehát a gyerekeknek és a fiataloknak is megvannak a jogaik, erre is eh, gondolnunk kell. Hiszen az, hogy a gyerekek és a fiatalok a jövőnk, ez szerintem többet érdemel, mint az, hogy maradjon egy kijelentés. Ami a stokholmi programról még mondandóm van, nagyon nehéz borotva élen történő táncolás. Az, hogy biztonságot adunk az embereknek úgy, hogy ne korlátozzuk sehogy sem a jogaikat vannak kritikai megjegyzések is a Stockholmi programmal kapcsolatban, főleg adatvédelmi ügyben. Főleg akkor, hogyha az új technológiákra is gondolunk. Üdvözlöm a tagállamok közötti adatcserét, hogy a biztonság növekedjen. De mindenképpen ellenőrzésre is szükség van, kontrollra is, hogy az állampolgároknak valami biztonságot is adjunk, hogy a jogaikkal élhessenek. Hiszen eh, így tudják őket megvédeni a visszaélésektől. Köszönöm. Mr. or Mr. Mr. ugye I don't have, I don't have... elnézést, már nincs meg a neve a papíron. Köszönöm szépen, Tisztelt elnök asszony, megköszönöm, hogy megkaptam a szót. Lenne néhány észrevételem a vita, vitával kapcsolatban, a vita témájával kapcsolatban. Úgy látom, hogy valami olyat próbálunk meg kiterjeszteni, ami nincs is meg a stokkalnyi programban, ez pedig a jogok megerősödése. Már itt hallottam a munkához való jogot is. Nos, én életem nagy részét ezzel, ezen, azzal töltöm, hogy ezen munkálkodom, illetve a, nem csak a munkához való joggal foglalkoztam, hanem hogy ez egy kötelesség lenne. Nos, kérem, hogy ne keverjük össze a dolgokat. Már az is nagyszerű, hogy szabad verseny alakult ki, hogy a diszkrimináció csökken, hogy bárki szabadon jelentkezhet egy, egy munkára, egy állásra, utána pedig a rátermettség dönti el, hogy ki kapja meg az állást. Számomra a legnagyobb érték a szabadság, az európai jog régebbi harmadik pillére, tehát a választáshoz való jog, a döntéshez való jog, csak így lehet igazán versenyképes az ember. Ez biztosítja gazdaságunk stabilitását, Így lehet igazán humánus a munkarendszer. Nem azoknak van ez kitalálva, akik lusták, hanem azok, akik eh, rászorulók, akik szolidárisak, és mindenképpen ez van szükség arra, ehhez, erre van szükség ahhoz, hogy versenyképesek legyünk. Elnök, Hallévrasz kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. πάνω στις αρχές είναι χρήσιμη και ευχάριστη. Ami, ami az én véleményemet illeti. Uh, nagyon fontos a vita, de inkább a konkrét intézkedésekről uh, kellene beszélnünk, a tettekről, hogy megvédhessük mindazokat, akik a, az egész rendszer szürke oldalán élnek pillanatnyilag vannak olyan rétegei a társadalomnak, akik nagyon nehéz kér... szociális problémákkal kell, hogy szembenézzenek, és nem tudják ennek a mi szociális rendszerünknek minden előnyét élvezni. Csak egy példa. Pillanatnyilag egy bírósági tárgyalás kezdődik olyanok ellen, akiket azzal vádolnak, hogy szexuálisan bántalmaztak gyerekeket. Azok, akik ebből profitáltak, gyakorlatilag akik jogaikat gyakorolhatják, a gyerekek viszont, akik áldozatai váltak ezeknek a cselekedeteknek, nem. A gyerekek azok, akik bizonyos jogokat nem gyakorolhatnak, például az igazságszolgáltatáshoz való jogot. Őket kellene képviselni. Föl, föl lehetne -e értékelni esetleg ö, saját ö, igazságszolgáltatási rendszereinket, hogy hogyan lehetne a hézagokat betölteni? Hogyan lehetne megoldást találni? Az Európai Unió a jogalkotás terén vannak-e olyan mechanizmusok, amelyek segítségével de különböző országokból származó állampolgárokat védelemmel láthatnánk el azokat, akik a társadalom peremére szorultak. Ha például az ember egy olyan országban él, aminek nem beszéli jól a nyelvét, nincs megfelelő pénzügyi háttere, gazdasági háttere, hogy kifizesse az igazságszolgáltatást. Azokkal mi a helyzet? Ha ezekről nem beszélünk, akkor nem tudunk változtatni. Nem az elvek és a, az értékek szintjén kell ezekről a kérdésekről beszélnünk, hanem a szociális védelem szintjéről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt hiszem, ez mindenképpen életbevágó volt. Leg, ezek a témák foglalkoztatnak minket leginkább, és hogyha ezzel kapcsolatban előre haladunk, akkor a Lisszaboni szerződésnek is jobb lesz a sorsa. Berkholz asszony a legutolsó beszél. Köszönöm, elnök asszony. Én is hálás vagyok szólhatunk még egyszer. Van egy nyílt kérdés. Egy érték kérdés. Liberális feministaként nagyon fontos az egyenjogúság kérdés. C'est la présidence suédoise. C'est normal qu'on donne deux teljesen normális, hogy kétszer adjuk meg a szót önnek, mert a svéd elnökségről van szó. Köszönöm. Akkor örülök, hogy Svensson asszony is felvetette ezt a kérdést. Az Európai Unió jövője az által is új jelentőséget kap, hogy a férfiak és a nők körülbelül ugyanolyan arányban vannak meg. Tehát a nők jogait, a nők képviseletét a politikai életben, politikai munkában is ki kell hangsúlyoznunk. A tagállamokat pedig, és a tagállamokban lakó nőket is felkérem, hogy vegyenek aktívabban részt a politikai életben. Tehát a nők kapjanak magasabb pozíciókat is. A Stockholmi programban szeretném megemlíteni, hogy itt nagyon eh, erős vetülete van a nők elleni erőszak kérdésének. Mit tehetünk a nők elleni erőszak eh, leküzdéséért. Nagyon nagy szerepet játszik ez a programunkban, amikor a biztonságról beszélünk, hiszen számos nő erőszak áldozata. Tudniuk kell, hogy nincsenek egyedül, tudniuk kell, hogy a társadalom támogatja őket, amennyiben ilyen helyzetbe kerülnek. Egy harmadik kérdés, amelyen elgondolkodtam, az, hogy számosan mondtak Számosan mondták, hogy a keresztény értékeknek jelen kellene lennie. De vannak bizonyos vallások, ahol a nők helyzete és bizonyos keresztény értékek nem egyeztethetők össze. Szerintem a nők helyzete, a nők helyzet fontosabb, mint a keresztény értékek. Köszönöm. Euh, Egy dolog biztos, a női egyenjogúság tényleg alapvetően fontos téma. Úgyhogy nagyon örülök, hogy a spanyol elnökség az egyik prioritásaként kezeli ezt a témát. Úgy gondolom, hogy ez biztosítja majd azt a folyamatosságot, amit ön is említett. Végezetül pedig Andrei Zib következik, lengyel barátom. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnök úr. Szeretném, szeretnék köszönetet mondani a svéd elnökségnek, illetve azoknak a kollégáimnak, akikkel nem akikkel nemrégiben még együtt dolgoztam. Megköszönöm, hogy a Stockholmi programban szerepel ez a téma. Megköszönöm, hogy a program egyáltalán létrejött, hogy ez két korábbi programot folytat, és azt gondolom, hogy ez mindenképpen új fejezetet nyit. De azt mindenképpen el kell mondanunk, hogy ami egyrészt haladás a program keretén belül, az másrésztől egyfajta korlátozás. Tehát, hogyha az ember a biztonságot szeretné fokozni, akkor ezt bizonyos eszközökkel kell elérni, ami számunkra, polgárokra nézve is korlátozást jelent. Tehát, hogyha a terrorizmus fenyegetettsége eh, létezik, akkor biztonsági szempontból indokolható például a biometrikus útlevelek bevezetése. Ez egy részről tehát egyfajta szabadság, tehát biztonsági szempontból ez mindenképpen előnyt jelent, haladást, előrelépést, de szabadság szempontból pedig hátralépés. Nagyon fontos az, hogy ezt a két dolgot próbáljuk kiegyensúlyozni. Aztán bevándorlást. Ugye e, meg kell próbálni a bevándorlási politikát, a menekültügyi politikát valahogyan harmonizálni de ehhez biztonságos Európa kell, hiszen hogyha nem ellenőrizzük a bevándorlást, akkor ki tudja, hova jutunk, nem tudjuk, hogy nem, is, nem, nem biztos, hogy pontosan értjük, hogy Dél-Európában mennyire nehéz ö, ellenőrizni a bevándorlást. Az is elképzelhető, ja, tehát az lenne a legjobb, hogy a hogyha megoldódnának a problémák a származási országokban, tehát azok, akik egészségügyi okokból, élelmiszer okokból, tehát alul, alultápláltság miatt, vagy egyéb okokból arra kényszerülnek, hogy elhagyják hazájukat, ezek nem kell, nem, ezeknek nem kellene ezt megtenni, hiszen megoldódnának a problémák, vagy itt háborúkra is gondolhatok. Aztán vannak szomszédaink is. Lengyelország például határos olyan országokkal, amelyek pontosan tudják, hogy hogy működik a Schengeni rendszer, ugye ezt tapasztalták magukon. Nekünk, lengyeleknek könnyebb Európán belül bárhova eljutni, mert mi is részei vagyunk a Schengeni övezetnek, de a szomszédainknak, például Fehér Oroszországnak vagy Ukrajnának nagyon nehéz hiszen számukra ez egy, egy újabb fal, egy újabb vasfüggöny. Tehát nagyon nehéz humánus határátlépést biztosítani azoknak, akik nem tartoznak a Schengeni övezetbe, és ezzel egy időben ugye az is feladatunk, hogy megvédjük önmagunkat bizonyos fenyegetettségekkel ellen. Az ember gyakran beszél itt az Európai Unióban olyan dolgokról, amik belülről fontosnak tűnnek, de hát nem légüres térben élünk. Próbáljuk meg azoknak a helyébe képzelni magunkat, akik kívülről néznek minket. Legyünk szolidárisak velük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig előadóknak adnám meg a szót, hogy válaszolhasson az elhangzottakra, és összegezze, amit hallottunk. Parancsoljon! Gracias. Köszönöm szépen. Köszönöm, megköszönöm azt, hogy lehetőség nyílt erre a együttes ülésre, és megköszönetet mondok az Európai Parlament képviselőnek és a nemzeti parlamentek képviselőinek, akik hozzátettek valamit ehhez a vitához, részt vettek ebben. Szerintem ez egy nagyon hasznos vita volt, nagyon érdekes, és természetesen a vita, vita során előjöttek azok az állandó elemek, amelyek a, mint például a szolidaritás, az egyenlőség, a szabadság, a testvériség, az igazságosság, a pluralizmus, ezek a szabadság, rendek vagy a szabadságjogok alapvető értékei, tehát a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének eh, kial- térségének kialakulása egyértelműen ezekre vezethető vissza, illetve azokra az alkotmányokra, amelyek, eh, amelyekkel rendelkeznek az európai tagállamok. Az Európai Unió új közös nevezőt hoz létre, de ez nem jelenti azt, hogy megszűnnek az eddigi eh, alkotmányos hagyományok ezek nem tűnnek el. Tehát a tagállamok nem tűnnek el az Európai Unióban. Az alkotmányok nem válnak semmivé, semmisé. Attól még, hogy létezik az európai építmény. Ugye ezeket az értékeket, jogokat minden egyes tagállam a saját alkotmányán keresztül védi, ezek megmaradnak. Éppen ellenkezőleg az Európai Unió fellépésével, a Lisszaboni szerződéssel többszörösé válik a védelem, és ez jót tesz az, az európai polgároknak. A szabadságnak többféle jelentése van, az egyes alkotmányos hagyományokban más és más az értelmezése, ugyanez vonatkozik, vonatkozik az egyenlőségre, Nos, az igazságoságra is ez vonatkozik. Ezeket hallottuk, tehát tapintható volt ez a sokféleség a felszólalásokban. Néha nagy a távolság két értelmezés két tagállam között. De minden esetre azt leszögezhetjük, hogy tíz év telt el azóta, hogy az Európai Unió reformja szóba került, hogy az alkotmányos dimenzió felmerült, és ennek a végeredménye az a Lisszaboni szerződés, amely rövidesen hatályba lép. Úgyhogy az intézményes vitát, vitán túlléphetünk, és a, a közös nevezőhöz eljutottunk végre, a jogok és a szabadságok minimum garanciáját megadhatjuk majd, és ez nem jelenti azt, hogy a tagállamok által garantált jogok eltűnnek. Nem, arról van szó, hogy, ezek az, hogy a szabadságok és jogok meg ö, többszöröződnek, tehát a, ezekre vonatkozó védelem az Európai Uniós szint által ö, megkettőződik. Ennek a tíz éves vitának az eredménye tehát a Lisszaboni szerződés, azon belül is az, EU, ö, az alapjogi karta, bár néhány tagállam nem volt arra hajlandó, hogy aláírja ezt az alapjogi kartát. Az minden esetre biztos, hogy ez, az, ez a Lisszaboni szerződés három elemének egyiket, ez az egyik kulcseleme pillére, az Európai Unió működéséről is szól ez, szól a Lisszaboni szerződés, az is ilyen fontos gerinc de tudjuk, hogy az alapjogi kartával kapcsolatban volt néhány fenntartás, néhány tagállam fenntartása él. Ez egyfajta kötelező érvényű etikai minimum norma, ez az alapjogi karta, és ez mindannyiunkat megillet, mint európai állampolgárokat. Biztos vagyok abban, hogy ez a jövőben is, ez, a, ez az építmény, ez a jövőben is megmaradt, tehát ez a kötelező érvényű védelem, vagy védelmi rendszer mindenképpen az európai polgárság státuszának megerősödéséhez vezet. Remélem, és ebben biztos vagyok, hogy jó irányba javulnak, vagy jó irányba haladnak majd a dolgok. Tehát nem csak a nemzetek, állam, ne, ne, nemzeti nemzeti forrásból fakadó állampolgárságok léteznek majd együtt, hanem megerősödik az európai polgár tudat. Hallottuk a hozzászólókat, hogy különböző problémák foglalkoztatják őket, és ezek valamilyen szinten mind jelen vannak a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térségében. Az Amsterdami szerződés óta a harmadik pillér a meg, létrehozása óta, tehát Maastricht óta, 95 óta, aztán a Tampere óta, jog, a szabadság, a biztonság és a jogerőség térsége óta, a Tamperei folyamat óta tart ez a folyamat, akkor kezdődött ez, és most kulminál a Lisszaboni szerződéssel, most már a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének tere egyértelműen európai politikává válik, és az európai parlament belevonja majd a nemzeti parlamentokat, parlamenteket. Itt tehát egy sor kérdéssel, kihívással foglalkozhatunk majd ezen a területen, amelyek egyébként részét képezik a Stockholmi programoknak is, programnak is hiszen a tagállamok, mind demokratikus államok, mind büszkék saját alkotmányukra, mind büszkék arra, hogy van egy, egyfajta alkotmányos ö, hagyományuk. Tehát ö, ö, a Lisszaboni szerződéssel ö, a Lisszaboni szerződés előtt a nemzeti, nemzetállamok nem feltétlenül tudtak saját maguk válaszolni.